hét szerdán ismertessék a bizottsági elnök úrral a parlament álláspontját. Sajnálatos módon, amikor újra kezdjük a munkánkat, néhány szomorú közleményem is van. Halálesetekről, a nyári szünet miatt, ugye van, aki talán nem is tudott arról, hogy ezek bekövetkeztek, csak most tudunk ezekről szólni. Siratjuk Izsi Hável kollégánkat, nagyra, érkét, nagyra értékelt, eh, szeretett kollégánkat, nagyszerű politikusunkat, aki szakmai, nagy szakmai hozzáértéssel az ITRE és eh, a Költségvetési Bizottságban dolgozott. Jézsi Hável egy valódi, elhivatott, szenvedélyes európai volt, rendkívüli ember, akire mindannyian emlékezni fogunk, és el szeretném mondani saját tapasztalatból, egész életét mások szolgálatába állította. Az Európai Parlament eh, nagyon szomorúan vette tudomásul Edith Mastenbrook tragikus haláláról. 37 évesen hunyt el, és mélyen megrázott minket, egy kisfiút hagyott hátra, aki egyedül fog felnőni. Szomorú szívvel emlékezzünk meg Alex Falconer és Paddy Lane kollégákról, olyan kollégákról, akik az előző parlamenti ciklusban voltak kollégáink, és a nyáron hunytak el, idén nyáron. Júliusban, hölgyeim és uraim, Oswaldo Paya és harcos társa Harold Szeperó Szaharov díjazottak Kubában egy baleset következtében elhunytak. Oswaldo Paya kubai aktivisták egész generációját ösztönözte abban a küzdelemben, amelyet a szabadságért, az emberi jogokért vívtak. Oswaldo pálya az emberi jogokért, a demokráciáért küzdött. Ez volt Oswaldo pálya élet eleme, és ezért ítéltük neki oda a Szaharov díjat örökségét ebben a parlamentben őrizni fogjuk. Az elhunyt kollégáink emlékére és az elhunyt Szaharov díjazottak emlékére kérem, hogy egy perc néma felállással emlékezzünk meg az elhunytakról. Köszönöm szépen. Kedves kollégák,